So, uh, good morning. Jó reggelt kívánok! Kedves uh, a SEP konferencia csúcs részvevők! Szeretnék néhány előzetes szervezeti megjegyzést tenni, utána pedig uh, áttérünk a konferencián hivatalos megnyitójára. Az uh, európai részről én vagyok a társelnök, az Európai Parlament részéről, két kollégám, a bangladesi parlament elnöke Szapori asszony, és Ryan úr az Ausztrál Szenátus elnöke. Szeretném bejelenteni, hogy a szokványos európai nyelvek mellett orosz tolmácsolás is van a 27-esen, Khmer a 25 ösen vietnámi a 26-oson és a mongol pedig a 29-es csatornán hallható. Array of languages we have. Tehát eh, eléggé szép számú nyelven dolgozunk ma. A négy eh, megnyitó beszédet mindjárt meghalljuk, és megkérem a felszólalókat, hogy 10 percre korlátozzák felszólalásukat, hiszen időnk véges elfben nem nyitunk vitát a megnyitó során, attól függően, hogy mennyi időnk marad, ez a bevezető beszédek hosszától függ. De később a panel beszélgetéseken remélem, hogy élénk vita és eszmecsere alakul majd ki. És a pénteki plenáris ülése is ugyanezt remélem. Tehát igazából csak a parlamenti képviselők kaphatnak szót. A szövegező bizottságnál van már a közös nyilatkozat, már ma reggel is nagyon sokat fáradoztunk, nagyon jó légkörben. A végleges szöveg később jelenik majd meg, és holnap pénteken fogadjuk majd el a záró szekció előtt, 12 óra előtt. A plenáris és a panel ülések az interneten hallhatók az EPTV-n, ez megadja a lehetőséget önöknek, hogy a saját válaszókerületeikben is hallják önöket a kollégáik, és akik érdeklődnek. A délelőtti ülésszak után egy családi fényképet is készítünk majd. Nagyon hálás vagyok a mongol parlamentnek, amely az ASEP 9. csúcsát vállalta. 2016-ban Ulánbátorban nagyon sikeres volt a 9. ASEP csúcs. Most pedig szeretném az Európai Parlament elnökének, Antonio Tajani úrnak átadni a szót, hogy megtartsa üdvözlő beszédét. Utána a témáról, témákról szeretnék néhány szót szólni, amelyeket megvitatunk majd. Az ASEP tizedik csúcs során. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm számunkra az, hogy üdvözölhetjük az ázsiai és európai nagyszámú delegációkat, hogy eljöttek erre a tizedik csúcsra, amely kontinenseinket összeköti. Örülök, hogy ilyen sok magasrangú tisztségviselő van jelen mindkét kontinensükről. Először tarthat az Európai Parlament egy ilyen magasrangú csúcs találkozót. Ez nagy megtiszteltetés számunkra. Üdvözöljük Önöket Brüsszelben, ebben a házban, amely egy fantasztikus nemzetek feletti parlament, több mint 500 millió európai polgárt képvisel, és a lehető legjobb módon képviseli a polgárok akaratát. Örülök, hogy üdvözölhettem Mongolia képviselőit, akik a 2016-os 9-es ASEP csúcsot szervezték, és itt ismét szeretném megköszönni a kiváló csúcs találkozót és a vendégszeretetet. Az idén a fő témánk a klímaváltozás az élet különféle területein. Nagyon sokan megtapasztaltuk a bolygónk lakosságainak szenvedését. Az én hazámban, Finnországban is, amely északon van, különleges nyár volt, személyesen nem hittem volna el, hogy eh, a vízben gazdag Finnország aszályjal küszködjön. ami nyáron megvolt, és ez nagyon sok problémát jelentett a mezőgazdaságnak és a termelőknek. Ázsiai és európai parlamenti képviselőkként nagyon sok dolgunk van, nagyon sokat kell fáradoznunk, hogy elérjük az ambiciózus klímacéljainkat a párizsi megállapodás szellemében. Szeretnék rámutatni arra is, hogy az ENSZ 2030-as agendája a 17 fenntartatósági céllal nagyon fontos keret számunkra, hogy végrehajtsuk az ambíciózus célok megvalósítását. Az új agenda lényege az, hogy befolyásoljuk az ágazati döntéshozatalt és pedig úgy, hogy integrált politikai döntéseket hozzunk a különféle kihívások leküzdésére. Tehát nem azt szeretnénk, hogy megoldunk egy dolgot, és utána jön egy másik probléma, hanem szeretnénk összefogottan válaszolni a kihívásokra, és a klímaváltozást természetesen összekötjük a emberi jogokkal, tehát például az autokton lakossággal és jogával saját földjéhez. Várjuk a legjobb gyakorlatok megvitatását, cseréjét. Néhány ázsiai partnerünk a klímaváltozás elleni harc frontján van. Látjuk, hogy Kína és India talán a vezető országok, amelyek átalakítják közlekedési rendszerüket elektromos járművekkel. Ez pedig mindenképpen egy üdvözlendő folyamat. Tudjuk, hogy Ázsiában a legsebezhetőbb csoportok, lakossági csoportok tényleg szenvednek, és ezek a fogyatékossággal élő emberek, a nők, a hontalanok, a menekültek, akik a klímaváltozás miatt hagyják el országukat. Tehát mindenképpen lépnünk kell. Európa és Ázsia között nagyon nagy mértékben megnövekedett az eszmecsere. Éppen ezért örülünk, hogy az ASEP is fontos szerepet játszott ebben. Nekünk, parlamenti képviselőknek is fontos szerepünk van abban, hogy hogyan erősítsük a parlamenti együttműködést, amely Ulánbátorban is nagyon sikeres volt. Ismét szeretnék köszönetet mondani mongol kollégáinknak. Hogyan lehet egy eh, tartósabb párbeszédet kialakítani, amely közvetlenül érinti lakosságunkat és bolygón problémáit? Véleményem szerint, és itt most az Európai Parlament nevében szólok, nem elég, hogy két évente elfogadunk egy közös nyilatkozatot, ez jó dolog, de nem elég. Ezek a nyilatkozatok nagyon fontos üzenetet fogalmaznak meg az ASZEP vezetőihez. De legyünk ambíciózusabbak, hiszen több millió polgárt képviselünk Ázsiában és Európában, több száz millió polgárt képviselünk. Mi vagyunk a szócsövük. Ők pedig azt várják tőlünk, hogy foglalkozzunk, komolyan vegyük a problémáikat. A mi feladatunk, parlamenti képviselők feladata, hogy elfogadjuk a jogszabályokat, amelyek segítségével leküzdhetjük a klímaváltozást, és előmozdíthatjuk a fenntartható fejlődést, amelyről annyi szó esik majd ma. Míg Európa és Ázsia között növekszik az együttműködés, örömmel látjuk, hogy a regionális együttműködési formák is új dimenziót kaptak. Szorgalmazzuk ezt a gazdaság és a diplomácia területén is. Az ASEP és az ASEM érintettjeit szeretnénk eh, további, intenzívebb együttműködésre buzdítama. Nagyon fontos az, hogy eh, a kontinensünk, eh, kontinenseink közötti mobilitás nagyobb legyen, hogy biztosítsuk a biztonsági együttműködést, az emberi jogi együttműködést. Azonban a közös kihívás a klímaváltozás és az az elleni fellépés. Ez a legsürgetőbb feladatunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy gazdaságainkat úgy állítsuk eh, át, úgy alakítsuk át, hogy fenntarthatóbbak legyenek, és hogy sokkal jobban figyelembe vegyék eh, unokáink és eh, gyermekeink által örökül hagyott természeti kincseket. Az Ázsia, Európa csúcs többek között erről fog szólni. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm figyelmüket. Ezennel a csúcs találkozót megnyitom. Thank you for that very kind welcome and, and... Köszönöm szépen a kedves szavakat, és köszönöm, hogy a ma délelőtti munkaülésünket is, munkaülésünket is vezette, ahol sikerült már egy csomó részletkérdést tisztáznunk. Nagyon örülök, hogy itt lehetek Brüsszelben és az Európai Parlamentben, most járok itt először. És most azonnal rá is térnénk az első pontra. Jonden Perenlei Batárbileg fog felszólalni, aki a jobbomon ül, és aki a mongol parlamenten belül öm, kulturális, oktatási és tudományos kérdésekkel foglalkozik, és nemrégiben vendégül látta a kilencedik találkozóját az Európa-Ázsia partnerségnek. Parancsoljon! Эрхэм хүндэт ерөнхийлөгч Таяаны Tisztelt Tajáni elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt delegáltak, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt képviselhetem Mongóliát a tizedik ASEM csúcs alkalmával, önökkel együtt, tisztelt európai parlamenti képviselők és ázsiai küldöttek. Az eszem egyre több globális kihívással néz szembe, elmozdulóban van a globális hatalmi egyensúly, éppen ezért nagyon fontos a multilateralizmus és az együttműködés erősítése. Az Ázsia-Európa csúcs egy nagyon fontos platforma párbeszédhez, amely nem csak a két kontinens együttműködése szempontjából elengedhetetlen, hanem az egész világ szempontjából kulcsfontosságú. Az Ázsia-Európa csúcs emellett kulcsfontosságú részét képezi a két régió partnerségének, és lehetőséget biztosít arra, hogy egy sor kérdésben konszenzusra jussunk Európa és Ázsia részvételével. Ázsia, illetve Mongólia maga részéről aktívan hozzájárul az Ázsia-Európa párbeszédhez. Ahogyan önök is tudják, Mongólia sikeresen megrendezte a 9. ASEP találkozót, amelynek a címe az volt 20 éve létezik az ASEM, a partnerség és a konnektivitás szolgálatában. Úgy gondoljuk, az Ulánbátori nyilatkozat jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy megemlékezzünk az ASZEM létezésének 20. évfordulójáról, és sikerült meghatároznia az ASZEM harmadik évtizedére az új irányt. Hölgyeim és uraim, az ASZEM tagok közötti együttműködés nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy megerősítsük a multilaterális együttműködést és partnerséget. Az ázsiai és európai képviselők ma összegyűltek annak érdekében, hogy közösen megvitassuk, hogy az éghajlatváltozás hogyan befolyásolja a fenntartható fejlődést, a gazdaságot és a világ biztonságát. Fontos előrelépés ez a globális kihívások kezelésében. Mongólia szempontjából is nagyon fontosak ezek a kihívások. A mongol lakosság nagyon sok kihívással néz ma szembe, és nagyon sok bonyolult kérdést kell megoldanunk. Meg kell vizsgálnunk például azt, hogy hogyan tudjuk a természeti erőforrásokból származó profitot megfelelően beruházni úgy, hogy segítsük a fenntartható fejlődést. A mongol parlament szeretné kibővíteni a parlament közi együttműködését, és mindig is aktívan szeretett volna hozzájárulni a regionális és nemzetközi eh, parlamenti együttműködéshez. Mongólia maga részéről egy gyakorlatilasabb együttműködést követ, annak érdekében, hogy kézzelfogható, hatékony eredményeket érjünk el az Ázsia és Európa közötti együttműködés különböző területein. Mongólia ezért kiemelten odafigyel az ASEM együttműködésre. Mindenkinek nagyon sikeres munkát kívánok a mai ülés alkalmával. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bangladesi parlament elnökét hallgatjuk meg, Sirén Sármén Sadrit. Honorable Vice President. Tisztelt alelnök, tisztelt társelnök, kedves Heidi Hautala asszony, tisztelt Scott Ryan úr, tisztelt Bátárvileg úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt Asszem küldöttek, excellenciás urak és hölgyek, jó napot kívánok! Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a tizedik ASZEM csúcs alkalmával, itt Brüsszel gyönyörű városában. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a nagyon fontos parlamenti fórumon, amely hozzájárult a közvetlen párbeszéd kialakításához az ázsiai és európai jogalkotók között. Nagyon örülök annak is, hogy itt képviselhetem a bangladesi parlamentet. Banglades az az ország, amely leginkább ki van szolgáltatva az éghajlatváltozás okozta károknak. Nagyon hálás vagyok az ASAP-nek és az Európai Parlamentnek is, amiért megszervezték ezt az eseményt. Az idei év során az éghajlatváltozásról lesz elsősorban szó, és a, annak következményeiről. Az éghajlati kihívások három fő aspektusa, a biztonság, a migráció és a gazdaság képezik a mai vitánk főbb elemeit. Az éghajlatváltozás nagyon nagy veszélyt jelent az a bolygónk szempontjából, és közvetlenül befolyásolja az emberek életét, a gazdaság és a fejlődés területén különösen. Biztonság, lakhatás, oktatás, kutatás és egyéb területeken is érezteti a hatását az éghajlatváltozás. Kezelnünk kell ezt a kihívást, csak így tudjuk a fenntartható fejlődést biztosítani. Fontosnak tartom, hogy Ázsia és Európa ezen a területen egy nagyon jól működő partnerséget hozzon létre, amelynek révén a hatékony globális együttműködés segítő terveket és stratégiákat dolgozhatunk ki. A multilateralizmus a leghatékonyabb módja annak, hogy kezelni tudjuk az éghajlatváltozás jelentette közös kihívásokat, a kereskedelem, a biztonság, az élelmiszerbiztonság, az, egy- az egyenlőtlenség, a migráció és a menekült ügy, ügy területén többek között mindezen problémák ugyanis meghaladják a nemzetállami határokat. E, egy egyre inkább összekapcsolódó világon, elenge, világban elengedhetetlen, hogy együttesen lépjünk fel mindezen kérdésekben. Az Ázsia-Európa partnerség nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen a közvetlenül megválasztott képviselők párbeszédét biztosítja. Mi parlamenti képviselők azzal tartozunk választóinknak, hogy megoldást találjunk a felsorolt kérdésekre lehetőségünk van arra, hogy egy olyan világot teremtsünk, amelyben mindenkinek egyenlő lehetősége van arra, hogy elérje céljait. Kezünkben a kulcsa a terrorizmus kérdésének megoldásához, az éghajlatváltozás kezeléséhez biztosítani tudjuk közösen azt, hogy mindenki méltósággal élhessen a világban. Egyedülálló szerepet játszunk, és lehetőségünk van arra, hogy minden egyes ember életét befolyásoljuk Ázsiában és Európában, befolyásoljuk az emberek jövőjét. Ezért is fontos, hogy a cselekvés mezejére lépjünk, és mindenki számára biztonságos bolygót hozzunk létre. Nagyon fontos, hogy megfelelő szakpolitikákat hozzunk létre, azok végrehajtását biztosítsuk, így tudunk közösen globális családként úgy előrelépni, olyan jövőt, jöv, úgy jövőt építeni, hogy senkit sem hagyjunk magára. Ellenálló képesség kell válnunk az éghajlatváltozás hatásaival szemben, csökkenteni kell a az üvegházhatású gázok kibocsátását és megfelelő gazdasági fejlődést kell biztosítanunk. Az, az ASZEM hozzájárulhat a globális környezetvédelmi parlamenti diplomácia előmozdításához. Már most megállapodtunk egy közös keretben, ez a párizsi megállapodás, most ezt kell végrehajtanunk. Az ASAP aktív szerepet játszhat abban, hogy meggyőzzük az összes felet, hogy a cselekvés mezejére lépjen, hogy eleget tegyen a vállalásainak, és közösen csökkentsük az ég, a globális felmelegedés mértékét. Itt az ideje, hogy közösen hallat, has, hallassuk hangunkat a párizsi megállapodást illetően, valamint az SDG-k közül a 12. célkitűzés végre, végrehajtásában is. Banglades úgy hiszi, hogy a Párizsi megállapodás végrehajtása a közös jólétünk záloga. A Párizsi Klímakonferencia is egy eszköz ehhez. Mindazonáltal látni kell, hogy a kezünkben lévő eszközök forrásai nagyon korlátozottak. Az éghajlati alapok átláthatóságát növelni kell, és ehhez elengedhetetlen a bizalomépítés. Már három év telt el a Párizsi megállapodás megkötése óta, fel kell gyorsítanunk a végrehajtást ezzel kapcsolatosan. Hangsúlyoznunk kell, mennyire fontos a kiszolgáltatott országok megsegítése, támogatása, például a finanszírozás és kapacitásépítés területén. Nagyon fontos, hogy a kiszolgáltatott sérülékeny országok esetében megfelelően működjenek azok a finanszírozási mechanizmusok, amelyek a Párizsi megállapodáshoz kapcsolódnak, a különböző eljárásokat is egyszerűsíteni kell, és működő képesség kell tenni. A Párizsi megállapodáshoz kap, végrehajtásához kapcsolódó szabályrendszert életbe kell léptetni. Az ASZEM a kölcsönös tanulás, tapasztalat megosztás és döntéshozatal kapcsán úgy gondolom pozitív lépéseket érhet el. Ez a bolygó a mi otthonunk, ezért biztosítsuk közösen annak a jövőjét. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Köszönöm, Csádré doktorasszony egész jó sebessége haladunk, úgyhogy most meghallgatjuk az utolsó felszólást, és azt követően lehetőség lesz rövid hozzászólásokra a teremből, aki szeretne a szekció vége előtt felszólalni, még fél tizenkettő előtt erre lesz lehetőség, és Sáncsi úrnak is szeretném megadni most a szót, aki a kínai külügyi bizottságnak az alelnöke. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is a kínai népi kongresszus nevében szeretnék gratulálni, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos találkozót. Ugyanakkor szeretném azt is elmondani, hogy hálások vagyunk a kiváló előkészítésért, a szervezésért az Európai Parlament részéről. A tizedik ASZEP az első mellékhatása a 12. ASZEM csúcsnak, ami már a mi témánkkal foglalkozott, jelentős változások előtt áll az egész világ, a globális klímaváltozás, a környezet, olyan témák, amelyek erősen hatnak az emberek túlélésére és a fejlődésére. Klímaváltozások, nemzet, természeti katasztrófák, ezek nem csak a természetes környezetet károsítják, amelyet függ a túlélésünk, hanem súlyos problémákat okoznak. A szélsőséges időjárás, az előállításban a problémák, ivóvízellátásban a problémák, és sokkal komolyabb következményei is vannak, az emberek elhagyják a konfliktusos területeket. Múlt nyáron Algériától az északi sarkig hatalmas hőhullám okozott problémákat, nagyon magas hőmérsékletet, rekordhőmérsékleteket nagyon sok országban. Szárazságot okozott ez, erdőtüzeket, katasztrofális helyzeteket Európában és Ázsiában. A tények bizonyítják, hogy a klímaváltozás nem a jövő generációk problémája, hanem mindannyiunkat fenyeget. Ezért nem késlekedhetünk, cselekednünk kell, kezelnünk kell a környezeti témákat, a klímaváltozást. A javaslataink a következőek. Együtt kell, hogy föllépjünk a közös jövőnk érdekében. Csak egy föld létezik az univerzumban, ez az emberiség haz, egyetlen hazája. A klímaváltozás, a környezeti témák témájában össze kell fogni a közös jövőnk érdekében. Hogyha halogatjuk a fellépést, és nem lépünk, és kevesebb felelősséget vállalunk, akkor egymást és saját magunkat is károsítjuk ezzel ösztönöznünk kell a közös fellépést, mindenkinek vállalnia kell a felelősségét. Csak ha együtt dolgozunk, ha együtt működünk, és egy globális klíma kezelő rendszert állítunk föl, amely tisztességes, méltányos és win-win együttműködésen alapul, csak akkor tudjuk biztosítani a jövő generációi számára a túlélési lehetőséget. Második javaslatunk nemzetközi szabályokat kell felállítani. A párizsi megállapodás mérföldkövet jelentett a klímaváltozás elleni harcban, tükrözi a globális változásokat. Nem szabad föladni a párizsi megállapodás céljait, hiszen közös, de differenciált felelősséget határoz ez meg és teljes mértékben tiszteletben kell tartani a kibocsátás csökkentési célokat. Ennek a hátterében ipari jellegű felelősség is áll. Az európai és ázsiai terület kell, hogy támogassa a fejlődő országokat, tőkével, technológiával, kapacitásépítéssel. A fejlődő országok pedig egymás kell, hogy segítség aktívan kell, hogy támogassák a déli-déli együttműködést a klímaváltozás kezelésében. Harmadik javaslat szinergiákat kell kialakítani a lépések és a gazdasági növekedés között a zöld és alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot kell megcélozni. A klíma és a környezeti fellépések és a gazdasági növekedés kölcsönösen erősítik egymást. A feltörekvő iparágak, a megújuló energiaforrások felhasználása, a zöld finanszírozás, a szénkibocsátás kereskedelme mind pozitív szerepet játszik a gazdasági növekedés támogatásában is. Koordinálni kell a klímaváltozás elleni harcot, és a 2030-as fenntartható fejlődési agenda végrehajtását. Nem szabad csak a gazdasági célokat követni a környezet kárára. A tiszteletben kell tartani az emberek legitim jogát a fejlődésre. Negyedik ajánlás. Közös biztonsági rendszert kell kialakítani a kockázatok ellen, a klímaváltozás és a környezeti változások miatt kialakuló kockázatok területén új módon kell megközelítenünk a biztonságot. Közös, átfogó, együttműködő, fenntartható biztonság a célunk. Holisztikus, integrált lépésekre van szükség azért, hogy nemzetközi pragmatikus együttműködés alakulhasson ki, és nemzetközi szinten tudjunk a biztonság problémáival, a humanitárius válságokkal, a tömeges migrációval, egyéb kockázatokkal, biztonsági kockázatokkal foglalkozni, amelyek oka a klímaváltozás. Az egyes országok és a nemzetközi szervezetek is mind vállalásokat kell tenniük azért, hogy támogatják a fejlődő országokat, megerősítik a kapacitásukat a természeti katasztrófák elleni fellépésben. Az ENSZ katasztrófa enyhítő stratégiáját kell követni, támogatni kell a megelőzést, a fokozni kell a migrációkezelést, és az ellenállást kell erősíteni. Hölgyeim és uraim, fejlett országként több mint 1,3 milliárd embert képviselünk. Kína az egyik olyan ország, amely leginkább szenved a klímaváltozás hatása miatt. Harcolnunk kell határozottan a klímaváltozás ellen, fenntartható fejlődési célokat kell, hogy kövessük, saját vállalásokat is teszünk azért, hogy kivegyük a részünket a globális klímakormányzásból. Kína több intézkedést tesz azért, hogy csökkentse a szennyező anyagok kibocsátását, az energiamix területén fokozzuk az energiahatékonyságot, zöld ar- architektúrát támogatjuk, alacsony szén alapú közlekedést támogatunk, a szénkibocsátási kereskedelmet támogatjuk, és mindenképpen támogatjuk az alacsony szénigény, illetve szénkibocsátású fejlődést. A Nemzeti Kongresszus fontosnak tartja a klímaváltozással kapcsolatos jogalkotást. Energia megtartási törvény például a zöld gyártás, az légkibocsátás, a levegő szennyezés kibocsátával kapcsolatos és egyéb törvények formájában jelenik ez meg. És most dolgozunk egy klímaváltozási törvényem. Jelentős előrelépést tettünk már a korábbi erőfeszítéseknek köszönhetően. Csak az elmúlt öt évben az energia és a vízfogyasztás GDP egységre számítva több mint 20%-kal csökkent. A szén felhasználás aránya 8,1%-kal csökkent. A tiszta energia felhasználás 6,3%-kal növekedett. Az erdők, erdős területek 10,7 millió hektárral növekedett, és csökkent a légszennyezés a nagyvárosokban 50%-ban. A zöld fejlődés rendkívül fontos, és üdvözle, üdvözlendő Kínában. Kína aktív szerepet játszik a nemzetközi együttműködésben és a klímaváltozás elleni harcban. Nagyon fontos szereplője és támogatója Kína a globális ökológiai megközelítésnek. A kínai kormány aktív részt vett a párizsi megállapodás megfogalmazásában és aláírásában is. Mi vállaljuk és teljesítjük a vállalásunkat, továbbra is ö, teljesíteni fogjuk a párizsi megállapodás ö, céljait. Gyártási kapacitási együttműködések, déli-déli együttműködés területein Kína kínálja együttműködési lehetőséget az összes országnak, főleg a fejlődő országoknak a klímaváltozás területén, a fenntartható fejlődés támogatásával. 2015-ben Xi Jinping elnök a klímaváltozási Párizsi konferencián bejelentette, hogy Kína együttműködési projekteket indít azért, hogy 10 pilot projektet indítson ipari parkok felállításával, illetve adaptációs programokat is indít fejlődő országokban klímaváltozással kapcsolatos jelentős támogatást ad a fejlődő országoknak. Ha a projektek megfelelően Azért, hogy a projektek megfelelően teljesülhessenek, együttműködési megállapodásokat írtunk alá. Harmadik országokban, Vietnámban, Fülöp-szigeteken, Myanmarban, Mongóliában és több országban így hozzájárulunk a klímaváltozás elleni harchoz. Hölgyeim és uraim, az európai és az ázsiai országok mind áldozatai a klímaváltozásnak, és fontos szereplői a klímaváltozás elleni harcnak. A következő 12. asszem csúcson azt várjuk, hogy a nemzeti vezetők a fenntartható fejlődési célok érdekében újra gondolják a megtendő lépéseket, és megerősítsék a további együttműködést a klímaváltozás elleni harcban. Kína készen áll arra, hogy kézen fogva az európai és ázsiai országokkal megossza a tapasztalatát a gazdasági fejlődés, a kormányzás területén, és azért, hogy aktív részvevői legyünk mindannyian a klímaváltozási kormányzásnak. Így közösen tudunk egy nyitott, befogadó, tiszta, gyönyörű világot építeni, amely a közös prosperitás alapja. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Cheng úr. Most áttérünk, az, mielőtt áttérünk az első csendes óceáni szekcióra, van egy kis időnk, és uh, szeretném megnézni, hogy most ki szeretne jelentkezni, emelje fel a kezét, tehát úgy látom, akkor senki sem jelentkezik. Akkor most az első konkrét szekciónkat nyitjuk meg. Köszönöm szépen. Ryan elnök úr, most örömemre szolgál, hogy elkezdhetjük azt a szekciót, amelynek során megvitatjuk a klímaváltozást. És szeretném közölni, hogy nagyon örülök annak, hogy már nagyon sok hozzászólás volt ehhez a vitához, és most örömemre szolgál, hogy felkérhetem a felszólalókat, hogy szóljanak hozzánk itt a pódiumon. Jó Leinent szeretném megkérni, aki az Európai Parlament részéről szerkeszti a klímaváltozással foglalkozó nyilatkozatot. Tehát Scott Ryan úr, az Ausztrál Szenátus elnöke. Itt marad Carmen Ileana Mihalescu, a képviselőház alelnöke Romániából, és Rosa Maria Romero Sánchez, aki a spanyol kongresszus harmadik alelnöke, és Mauri Pekkarinent kére meg a finn parlament elnök helyettesét, és kérem Fong Kap a vietnámi nemzetgyűlés alelnökét, hogy foglaljon helyet. És Hoxapát is megkérem, hogy foglaljon helyet, ő Indiából érkezett hozzánk, és utána pedig kezdjük. Uh, can I just, uh, uh... Azt javaslom, hogy ezután a szekció után készítsünk majd családi képet, tehát megkérek mindenkit, hogy ne menjen el azonnal a szekció után. So I'd like to um, uh, ask that the szeretném megkérni a felszólalókat, hogy 5-7 percet ne haladjanak túl, hiszen számos felszólalónk van, és rengeteg időnk lesz a vitára a panelekben a délutáni ülésszakban. Most pedig Jó Leinent szeretném megkérni a kínai delegáció vezetőjét és az EP szerkesztőbizottságának a vezetőjét. Köszönöm szépen! Elnök asszony! Kedves kolléganő kollégák, Ázsiából és Európából. Nagy örömemre szolgál, hogy a klímaváltozás az ASZEM csúcs fő témája. Én 1995-ben Berlinben már részt vettem a COP 1-esen, a Riói egyezmény után, most már a COP 24-esre kerül sor Katowicében. Elég sok idő telt el, és szerencsére többé-kevésbé globális konszenzus van abban a tekintetben, hogy a globális felmelegedés ellen közösen kell fellépnünk. Minden nemzet közös feladata a földgolyón multilateralizmusra van szükségünk, és ez tény. És vannak olyanok is, akik nem akarnak együttműködni, hanem saját útjukon akarnak tovább haladni. Ez pedig tényleg kihívás. Hiszen a légkör és a klíma a bolygónk rendszerének része, az emberiségé, és nem bizonyos országoké. Tehát globális közös kincsünk a légkör, a klíma. Éppen ezért örülök, hogy miután az Egyesült Államok elhagyták a párizsi megalapodást, a többiek megerősítették, hogy folytatják a párizsi megállapodás megvalósítását. Európa és Ázsia különböző okokból különböző felelősségekkel bír. Hiszen 200, illetve hát igen, 200 éve kezdődött az iparosítás ezen a kontinensen, és utána az egész világon elterjedt ez a gazdasági modell. És tudjuk, hogy ezt a gazdasági modellt most meg kell változtatni. A 21. században, amikor 20 milliárd lakosa lesz a Földnek. Meg kell változtatnunk a gazdaságot. Európa mellett van Ázsia, és Ázsia képviseli a világ lakosságának a nagy részét. Ázsia a növekedés során modernizálja gazdaságát, és szerintem éppen ezért nagyon jó témát választottunk. Többé-kevésbé már befejeztük a munkánkat a 2030-as célok tekintetében. Tényleg nagyon jó jogalkotást végeztünk a megújuló energiák tekintetében, az energiahatékonyság irányelvel, az épületekre vonatkozó irányelvel, most pedig a széndiokszid kibocsátások, az alacsony és a nulla kibocsátású közlekedési eszközökről szavazunk. Tehát az elkövetkezendő évtizedek érdekében jó munkát végeztünk. Éppen ezért a klímával foglalkozó biztos a párizsi elkötelezettségünket pedig egy magasabb szintre vitte, hiszen elköteleztük magunkat, hogy 40%-kal csökkentjük 2030-ig a kibocsátásokat. És jogalkotási téren pedig számoltunk, osztottunk, szoroztunk, és 45% is lehetséges lenne a kalkulációink értelmében. Tehát mindenképpen át kell tekintenünk 2023-ig a céljainkat, tehát van még hova fejlődnünk. Én a klímadiplomáciában is részt vállaltam, említettem a multilateralizmust, ez pedig azt jelenti, hogy multilaterális politikai megállapodásokra van szükségünk. Senkit sem kényszeríthetünk meg kell győznünk az embereket, hogy mindenki kövessen. A klímadiplomácia európai szinten azt jelenti, hogy gyorsítani kell a lépéseinket, és újabb partnereket kell találnunk, akikkel a tiszta technológiákat megvilágosíthatjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy partnerségre van szükségünk, és nem kormányzati szervezetekre is szükségünk van. A cégekre is szükségünk van. Hogy csak hármat említsek. Megkértük a bizottságot és a külszolgálatot, hogy áramvonalasítsa a klímapolitikánkat, és hogy holisztikus módon alkalmazzák a klímapolitikát, a gazdaságpolitikában, fejlesztéspolitikában, a mezőgazdaságban, iparpolitikában. És most pedig az Európai Unióban új korszakhoz érkeztünk. Összességében nagyon nagy érdeklődéssel várom a vitát, és remélem, hogy Európa és Ázsia lesz az a két pillér, amelyen az új világ nyugszik majd. És remélem, hogy gyerekeink, unokáink megköszönik nekünk majd, hogy így döntöttünk. Köszönöm szépen figyelmüket. Thank you very much, Joe. Köszönöm szépen. Jó, nagyon érdekes volt hallani, hogy ott voltál a COP 1-esen Berlinben, én a COP 2-n voltam Kiotóban. Most akkor örömömre szolgál, hogy társ elnökömet kérhetem meg, az Ausztrál Szenátus elnökét, Scott Ryan. Köszönöm szépen a bevezető szavakat. Mindenkit üdvözlök, és köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok az Ausztrál Parlament nevében. A klímaváltozás biztonsági és gazdasági kihívásokkal is jár. Éppen ezért multilaterális kihívásokról van szó. A szenátusunk kül- és biztonságpolitikai bizottsága összeállított egy jelentés, hogy milyen kihívásokat jelent a klímaváltozás Ausztrália számára. Gazdasági és biztonságpolitikai kihívásokat. A klímaváltozás az emberiség biztonságát érinti, ez érinti az energiagazdálkodást, vízgazdálkodást, az élelmiszeripart, meg fognak változni a környezeti körülmények. A szélsőséges időjárás esélye növekedni fog, és a katasztrófák, a természeti katasztrófák száma is növekedni fog, ez pedig előmozdítja majd a migrációt a meglévő kihívások mellé, tehát most ide társul a klímaváltozás is. A klímaváltozás azonban nem mindenkit érint azonos módon. Vannak olyan országok, amelyeket a klímaváltozás sokkal inkább érint, mint másokat. A csendes óceáni térség különleges módon kitett a globális felmelegedésnek, ez pedig érinti az országok biztonságát is. Az ausztrál kormány felismerte a klímaváltozásból származó nehézségeket, kockázatokat. A már említett jelentés pedig eh, azt is hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú lesz majd a megfelelő mennyiségű élelmiszert és vizet biztosítani a lakosságoknak. Ehhez pedig egy koordinált, elkötelezett multilaterális együttműködésre van szükség. Éppen ezért kritikus, hogy hogyan tudunk együttműködni. Ausztrália elkötelezett a Párizsi megállapodás mellett. És 2030-ig elérhetőnek tartjuk a kibocsátás csökkentési célokat, és ez összevág a többi fejlett ország céljaival. De mindenképpen erősíteni kell a nemzetközi együttműködést a klímaváltozás leküzdéséhez. És Éppen ezért sokkal jobban ügyelnünk kell majd a katasztrófa megelőzésre 2030-ig. Egy milliárd dollárt szánunk a fejlődő országokban, a csendes óceáni térségben a klímaváltozás hatásainak csökkentésére a beruházási politikánkba, a mezőgazdasági politikánk, vízgazdálkodás, erdőgazdálkodás és infrastruktúrális politikánkat mind-mind befolyásolja a globális felmelegedés. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy eh, az ASEP nagyon fontos szerepet játszik a kihívások elleni harcban, hiszen nagyon fontos az, hogy a parlamenti képviselők összeüljenek és megbeszéljék a közös kihívásokat, eh, és hogy közös prioritásokat szabjanak meg. Hiszen eh, a jelen fáradozások eredménye hosszú idő múlva jelentkezik majd igazán. Köszönöm. Thank you very much, uh, uh, Mr. Ryan. Uh, now I'd like to invite Mrs. Köszönöm szépen Ryan úrnak. Most pedig megadom a szót Carmen Ilána Mihály Leszkónak a szót, aki a román parlament alelnöke. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy felszólalhatok ezen az ülésen. Mindannyian tudjuk, hogy az éghajlatváltozás sürgető globális kihívás és hosszú távú hatással lesz a fenntartható fejlődésre és a biztonságra, mégpedig mindenütt. Az éghajlat változás megsokszorozza a kockázatokat, aláshatja a globális biztonságot, mert éhénységet, vízhiányt és különböző konfliktusokat okozhat a korlátozott erőforrások miatt, betegségek elterjedéséhez vezethet, és így tovább. A legkiszolgáltatottabbak azok, akik a legkisebb kapacitásokkal rendelkeznek és a legszegényebbek. Az éghajlati biztonság ezért kulcsfontosságú. Az összekapcsolódott világban az éghajlatbiztonság összekapcsolódik az emberek biztonságával. Hogyha közösen fel tudunk lépni az éghajlatváltozás ellen, emberéleteket menthetünk meg, és segíthetjük a szegény közösségeket világszerte, miközben biztosítjuk az emberiség jövőjét. A hatékony fellépés megköveteli, hogy az összes releváns szereplő együttműködjön, ide tartozik az állami szint, a vállalkozások, a civil társadalom és így tovább, és a különböző fellépéseket a különböző területeken, a, politi- a külpolitika, a gazdaság, a környezeti fellépés területén koordinálni kell. El kell fogadnunk ezért mindazon elemeket közösen, amelyek lehetővé teszik, hogy működőképessé váljon a párizsi megállapodás, és a vállalásainkat át tudjuk ültetni a gyakorlatba. Kev- ke- kedves kollégák, 2017. június 1-én léptettük életbe az első párizsi megállapodással kapcsolatos eszközünket. Románia támogatja azt a kezdeményezést, amely egy globális környezeti paktumot irányoz elő, és az ENSZ közgyűlése által elfogadott döntéseket is támogatja ezen a területen. Románia álláspontját tám, világosan mutatja az európai szinten elfogadott éghajlatvédelmi csomagban foglalt célkitűzés is. Románia hozzájárul a Párizsi megállapodás végrehajtásához, mégpedig az EU és tagállamai hozzájárulása révén. Ezt 2015-ben juttatta el az ENSZ-nek az Európai Unió. Románia elkötelezett a vállalások végrehajtása mellett, ezáltal többek között az európai ipar versenyképességét is biztosítjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az éghajlatváltozással kapcsolatosan és a Párizsi megállapodásra kapcsolatosan a következőket emelném ki. Az elnök félbeszakítja hozzászólót. Elnézést kérek, Mihály Leszko asszony. Kérem, beszéljen egy kicsit lassabban, hogy a tolmácsok követni tudják a hozzászólását. Ezt egyébként mindenkinek mondom, nagyon jó tolmácsok dolgoznak itt, de sajnos még a legjobb tolmácsok sem tudják tartani ezt a sebességet, nem tudják követni az ilyen sebességű hozzászólásokat. Most tehát szeretnék rátérni a Párizsi megállapodás néhány aspektusára először is, ami a hosszú távú kitekintést illeti a az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentés témája, témájában Szükség lesz tehát az üheggi gázok csökkentésére a hosszú távú célok elérése érdekében. Másodszorban végre kell hajtani azt a hosszú távú célkitűzést, hogy két Celsius fok alá alatt tartsuk a globális felmelegedést, és végül a párizsi felek megállapodtak abban, hogy igyekeznek egy 1,5 fok alatt tartani a globális felmelegedést átlagosan. Harmadsorban a pénzügyi források mobilizálásával, a fejlődő országok bevonásával és a technológia transfer előmozdításával, valamint a fejlődő országok kapacitásépítésével és a szüvegház hatású gáz kibocsátás csökkentésének céljával igyekezünk elérni a Párizsi megállapodásban foglaltokat. Emellett nagyon fontos az, hogy együttműködjünk egymással, megerősítsük a fellépést különböző területeken, ilyen a korai előrejelző rendszeren, előrejelző rendszer és egyebek. Nagyon fontos egy globális minőségi célkitűzés meghatározása azért, hogy az alkalmazkodó képességet és a rezilienciát növelni tudjuk az éghajlatváltozással szemben. Nagyon fontos, hogy alkalmazkodási terveket dolgozzunk és ezeket mm, átültessük a gyakorlatba, mégpedig mm, végrehajtási célkitűzések formájában. Fontos biztosítani mindeközben az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot is. És még egy pontot szeretnék kidomborítani. Nagyon fontos, hogy szabályos időközönként felülvizsgáljuk a célok végrehajtását, megvizsgáljuk azok ütemét, és biztosítsuk, hogy az ambíciónk szintje ne csökkenjen. Kedves kollégák, Románia 2018 első fél évében átveszi az Európai Unió tanácsának soros elnökségét, Románia, Románia ö, kiemelten foglalkozik majd az éghajlati témákkal, és folytatni kívánja majd az ezirányú tárgyalásokat, és biztosítani szeretnénk majd a megfelelő végrehajtását a Párizsi megállapodáshoz kapcsolódó munkaprogramnak, amelyet a COP24 fogadott el. Köszönöm szépen. Köszönöm még egyszer a lehetőséget. Thank you very much, uh, Mrs. Mihalcescu. Nagyon szépen köszönjük Mihá- Mihalcescu asszonynak, most pedig Mauri Pekkarinen kap szót. Finnország részéről tessék. Madam Sir, ladies and gentlemen, Elnök asszony, hölgyeim és uraim, októberben, múlt októberben az ENSZ környezeti programja jelent meg, és megállapítja, hogy a jelenlegi kibocsátási csökkentési vállalások csak egyharmadában teljesítik azt, amire szükség lenne ahhoz, hogy a 2030-as célokat elérjük. Egyértelmű, hogy csak közös fellépéssel lehet megváltoztatni a jelenlegi változásokat, mert egyébként mindannyian, választ, mindannyian vesztesek leszünk, és leginkább a legkevésbé fejlett országok. Egyetemű okai vannak a globális felmelegedésnek. Az ENSZ klímaváltozási egyezménye, amit 92-ben fogadtak el, az országok fejlődő és iparosodott országokra osztottak fel, és ez szerint kapták meg a, klíma, a kibocsátási célokat. Csak az iparosodott országok számára voltak kötelezőek a célok. A kibocsátás változása, növekedése bizonyos országokban nagyon nagy változásokat mutatott fel, például Kína 27%-kal járul hozzá a globális kibocsátáshoz, 7% India aránya és 10% az EU aránya. Sok olyan ország, amelyet fejlődő országnak osztályoztak be 92-ben, ma a világ leggazdagabb országai közé tartoznak. A Nemzetközi Energiai Ökség szerint a széndiokszid kibocsátás az energia előállítás alapján megháromszorozott a fejlődő országokban 90-es évekhez képest. Nekünk, európaiaknak emlékeznünk kell arra, hogy az egyfőre jutó kibocsátás magasabb Európában, mint például Indiában. Hölgyeim és uraim, a saját fellépésével az EU bebizonyította, hogy a gazdasági fejlődés és a kibocsát közti párhuzamot meg lehet törni. Más szavakkal a gazdaság továbbra is csökken, és a kibocsátás mégis növekszik. Az EU határozottan föl kíván lépni azért, hogy csökkentse a kibocsátást. 2030-as cél 40%-os kibocsátás csökkentése 2010 a 1990-es szinthez képest. Ennél többre is képes az EU, és a világ többi részére is igaz ez. Párizsi megállapodás 2015-ben született, és reményt ad számunkra, hogy változások következhetnek be a jövőben. Jogilag kötelező feladatok szerepelnek a megállapodásban, a minden ország vállalást tette tekintetben. A cél, ahogy már hallottuk, az átlag hőmérséklet növekedésének 2 fok alatti tartása. Illetve ezt változtattuk meg másfél fokra. Jelenleg a Párizsi megállapodás végrehajtásáról folyik a tárgyalás. A szabályokról a 24. COP találkozón 2018. decemberben Lengyelországban tervezzük a megállapodás megkötését. Az iparosodott és a fejlődő országok azonos módon kell, hogy kötelez, kötelezettek legyenek a kibocsátásról való jelentések elkészítésében és a célok elérése tekintetében is. Néhány fejlődő ország ragaszkodik a 92-es alapokhoz, ez viszont a Párizsi Egyezmény szelleme ellenében hat, hiszen a Párizsi megállapodás lényege a közös felelősségvállalás. Ugyanolyan szabályokat kell kialakítani mindenki számára a Párizsi megállapodás alapján. Fölmerül ez a kérdés a tárgyalási körök során is, azon tárgyalásokon, ahol a Párizsi megállapodás kapcsolatos szabályokat tárgyaljak. A Párizsi megállapodás szerint minden országnak végre kell hajtania kibocsátás csökkentést, és erről a kibocsátásairól be kell, hogy számoljon, illetve be kell, hogy számoljon, hogy a célok irányában milyen lépéseket tett. Egy évvel ezelőtt Trump elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok kilép a Párizsi megállapodásból. Trump elnök úr a Párizsi megállapodást nem fogadja el, mert véleménye szerint a megállapodás célja, hogy az Egyesült Államok ellenében lépjen föl a többi ország. Hölgyeim és uraim! Európának és Ázsiának nagyon nagy lehetőségei vannak a két oldalú együttműködésre és a multilaterális területeken is az együttműködésre azért, hogy az alacsony szénigényű ipar tudjuk támogatni. Multilaterális lehetőségek merülnek föl több ország a kontinenseinken, aktív tagjai a nemzetközi energiaszervezeteknek, mint például az Irénának azt javaslom, hogy nyíltan vitassuk azt meg, hogy vannak-e további együttműködési lehetőségek az európai és ázsiai országok között multilaterális fórumokon. Közösen kell, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen meglévő fórumokat lehetne a legjobban felhasználni arra, hogy megerősítsük az együttműködést. Továbbá energiatechnológiai együttműködést is ki kell, hogy alakítsunk. Finország, a hazám kapcsolatokat alakított ki több ázsiai partnerrel. Olyan területekre gondolunk, mint a bioüzemanyag, bioenergia előállítás. Egyébként Finországban a közlekedésben már 20%-os arányban használjuk a megújuló energiaforrásokat. A jogalkotásban kötelezettségként szerepel ez, és ezért sikerült ezt a 20%-os arányt elérni. energiafelhasználás csökkenés, a smart gridek, nukleáris biztonság, ezek a célok is kapcsolódnak azokhoz a területekhez, ahol közös erőfeszítéseket tudunk tenni. Bár én országból érkezem, meg kell, hogy mondjam, hogy napenergia felhasználás területén is nagy előrelépéseket tettünk, technológiai csapatok ezen a területen is dolgoznak a Finnország és Ázsiai együttműködés megerősítése érdekében. Ha ezeken a területeken, amelyeket említettem, meg lehet erősíteni az együttműködést, akkor úgy gondolom, hogy ez hasznos lesz Európa és Ázsia számára is. Hölgyeim és uraim, ebben az évszázadban a föld területeket használó szektorok és az erdők rendkívül fontos szerepet fognak játszani a Párizsi megállapodás céljai elérésében valamint a kibocsátás területén is. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a globális széndiokszid kibocsátás nagy többségének a származása a foszilis energia felhasználás, Ez a fűtésben, a közlekedésben megjelenik, de továbbá a mezőgazdasági szektora is egyre fontosabb ezen a területén. Fentartható erdőgazdálkodás mellett állunk ki, minden országnak a világban megvan a felelőssége azért, hogy a fenntartható módon használják a természeti erőforrásokat, anélkül, hogy más országoknak kárt okoznának nem látjuk okát annak, hogy csak az erdőket kelljen megvédenünk. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you very much. Köszönöm szépen, Pekkarinen úr, és megszíveljük tanácsát, hogy jobb legyen a mobilitás az európai és ázsiai országok között. Mielőtt felszólítom a következő felszólalót, szeretném elmondani, hogy valószínűleg lesz időnk kérdésekre, megjegyzésekre a felszólalások után. Bogdan Borusevics már kért szót, ő a lengyel szenátus alelnöke. Tehát mindenki felkészülhet a megjegyzésekre, kérdésekre a vita során. Most szeretném Rosa Maria Romero San t megkérni a spanyol képviselőház harmadik alelnökét, hogy szóljon hozzá. Muchas gracias, eh, muy buenos días. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Nagy örömömre szolgál, hogy eh, a spanyol parlament nevében részt vehetek az ASEP tizedik találkozóján. A mai találkozó két évente, a találkozót két évente szervezzük meg, és lehetőséget ad az eszmecserére olyan témákban, amelyekkel nemzetközi szinten foglalkozunk, kicserélhetjük a tapasztalatunkat a napi munkával kapcsolatban, és megoldásokat is keresünk olyan problémákra, amelyek mindegyik parlamentben, mindegyik országban fölmerülnek. Továbbá kompromisszumokat is el tudunk érni azért, hogy ami a legfontosabb, javuljon az életminősége az állampolgárainknak, jobban működjenek a társadalmaink. Európa és Ázsia jelenleg a két legnagyobb gazdasági tömb a világban, és a kereskedelmi forgalom és a két kontinens között a legjelentősebb az egész világot figyelembe véve. Továbbra a jövőben várhatóan ez növekedni fog. Klímaváltozásról beszélünk, multilateralizmussal kapcsolatos kihívásokról beszélünk. A klímaváltozás, és hogy az országaink részéről hogyan tudunk olyan politikákat támogatni, amelyek növelik a termelési szektor hatékonyságát, de olyan szakpolitikán keresztül működjön ez, ami nem a klíma ellenében lép és szolgálja a társadalmat is. Ebben a témában szeretném említeni a körfogásos gazdaságot. Európa részéről nagyon sokat tettünk már ezen a területen. Az Európai Bizottság beszélése szerint, hogyha egyszerűsíteni lehetne a kibocsátással kapcsolatos jogalkodást, több mint 400 ezer munkahelyet lehetne teremteni az egész Európai Unióban. És ebből 52 ezer Spanyolországra jutna. Fontos a körfogásos, körfogásos gazdaságot megértetni, hogy ez mindenki számára egy előnyös megoldást biztosít. A források felhasználása területén figyelembe véve a fő gazdasági szektorok tendenciáit, amelyeknek jelentős a hatása a körfogásos gazdaságban, a következő számokat lehetne elérni. Anyagfelhasználás, fogyóanyag felhasználása 50%-kal tudott csökkenni 2008 és 2012 között. Energiaintenzitás, ez alacsonyabb, mint az európai átlag. 2013-ban a hetedik európai ország volt a Spanyolország, ahol ez a legkevésbé intenzív. A újrafelhasználás, a hulladékok területén szintén rendkívül növekedett az utóbbi időszakban. 2010-13 között a egy lakosra jutóan 31,8%-kal csökkent a hulladék mennyiség. Az, ez egy sokkal jobb eredmény, mint az egész Európai Unióban, ahol az átlag 8%. Pontosan ezért úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ambiciózus roadmap állítsunk fel egy résztvevő, részvételen alapuló együttműködést kell kialakítani, minden érdekelt félel együtt stratégiai szereplőket kell bevonni ebbe az együttműködésbe. Pontosan azért, hogy olyan stratégiákat, olyan ambiciózus cselekvéseket, egyeztetett tevékenységeket tudjunk kialakítani, amelyek hatékonyabbak. A legfontosabb kihívásokkal kell foglalkoznunk, amelyek előttünk állnak. Itt politikai intézkedésekre is szükség van, fontos a jogalkotások harmonizációja és fejlesztése. Szeretném azt is elmondani, hogy mindegyik nemzetközi eszköz, amely Ázsiában és Európában rendelkezésre áll, ezeknek mind foglalkoznia kell a környezeti dimenzióval és a paradigmaváltással a gyártási folyamatokban. Adózási intézkedésekkel is támogatnunk kell a reformot, és az adózás területén is olyan ösztönzőket kell kialakítani, amelyek az új gazdasági modellt támogatják. Összességében, hölgyeim és uraim, azzal zárnám a felszólalásomat, hogy egy felhívással élek önökhöz, már néhány előttem szóló is ezt megtette az összes jelenlévőhöz szólok, és fontos a felelősségünk, amit a parlamentben ellátunk. Fontos a jogalkotási szerepünk is, ezért a felhívásom azt tartalmazná, hogy ezt a paradigmaváltást minden szakpolitikába építsük be, olyan fenntartható és a környezet és a klímaváltozás elleni harca kompatibilis jogalkotási munkát kell, hogy végezzünk. Európa és Ázsia vezető szerepet játszhat a párbeszéd alapján és a komplementaritás alapján. Dolgozunk azon, hogy együttműködve nyitottan a, tudjunk tovább lépni a nemzeteink együttműködését támogassuk, és így tudunk előrelépni ezen kihívások területén, hiszen a legfontosabb, hogy jobb jövőt építsünk, jobb planétát építsünk, ahol a jövő generációk, gyermekeink boldogok lehetnek. Köszönöm szépen! Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Romero Sánchez asszony nagyon jól jelezte, hogy mennyire fontos az, hogy átalakítsuk gazdaságainkat. Köszönöm szépen, hogy a körforgásos gazdaságot is megemlítette, amely az Európai Unió vitáinak középpontjában áll. Most pedig szeretném megkérni Fung Quoc Hient, a vietnami nemzetgyűlés alelnökét, hogy szóljon hozzánk. Köszönöm szépen. Elnök asszony, Kedves delegációvezetők, képviselők, hölgyeim és uraim! A klímaváltozás egy nem hagyományos biztonsági fenyegetés minden ország számára, és az emberiség számára. Tehát nagyon örülök, hogy ezt a témát választottuk a mai csúcstalálkozónkon fő témájának. Nagyon fontos téma, hiszen a klímaváltozás hatásai minden ország számára érezhetők. És nem csak a gazdaságok és a politika stabilitását veszélyeztetheti, hanem minden területre kihat. A klímaváltozás a nemzetközi együttműködése is kihat. Befolyásolja az országok közötti Viszony. Ezen kívül előmozdíthatja a protekcionizmust, a nacionalizmust, és a válasz pedig multilaterális kell, hogy legyen. Hölgyeim és uraim, az ASEM és az ASEP már nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy enyhítsük a klímaváltozás negatív hatásait. Nagyon fontos, hogy a természeti kincsek fenntartató, kell, fenntartató kezelését is fontosnak tartjuk. Szeretnénk a jövőben is szorosan együttműködni, hiszen a klímaváltozás befolyásolja például a hajózást, de a társadalom életének szinte minden szegmensét. Vietnám egy olyan ország, amelyet nagyon erősen érint a klímaváltozás, és itt említhetném a Mekong folyót és a Mekong deltát, amely az egyik leginkább veszélyeztetett leginkább veszélyeztetett delta a Nílus deltájával és a bangladesi deltával összefüggésben, hiszen ezt a három delta torkolatot nagymértékben fenyegeti a víz emelkedése. Vietnám elismeri a klímaváltozás fontosságát, létfontosságú a klímaváltozás és a klímaváltozás elleni fellépés. Hiszen nagymértékben befolyásolja a nemzeti versenyképességet is. Az elmúlt években Vietnám számos javaslattal állt elő, és csatlakozott az ENSZ klímaváltozási konvenciózához is. 175 országgal együtt aláírtuk a Párizsi megállapodást, és cselekvési tervet is létrehoztunk, hogy hogyan hajtsuk végre a Párizsi megállapodást. A vietnámi kormány pedig aktív intézkedéseket tesz a klímaváltozás leküzdése érdekében. Az interparlamentáris unióval együtt regionális szemináriumot szerveztünk a klímaváltozás kezelése érdekében. Május 27-én volt ez a rendezvény. Ezen kívül az IPPF csúcson is bemutattuk stratégiánkat 2018. januárjában. És az ASEAN interparlamentáris közülésének 29 csúcsán is hangsúlyoztuk a klímaváltozás elleni harc fontosságát. A következő javaslatokat tenném most. Hozzunk létre egy hálózatot, amelyen belül információkat cserélhetünk a szakértők, üzletemberek, politikusok között. Hiszen a szociális felelősségünkről van szó. A kihívásokat át kell alakítani lehetőségekig. Másodszorban szorosan meg kell figyelni, hogy a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásokat hogyan hajtják végre az egyes országok. Itt a párizsi dokumentumra és a kiotói jegyzőkönyvre gondolok. Harmadsorban pedig a Európai Parlament tarthatna évente interregionális párbeszédet képviselők, érintett képviselők részvételével, és közös nyilatkozatot is el lehetne fogadni ezeken a üléseken. Most pedig eh, köszönöm a meghívást, és gyümölcsöző vitát kívánok Önöknek. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm Fon kien úrnak a kiváló megjegyzéseket. Most pedig eh, az utolsó felszólalót szeretném megkérni, hogy szóljon hozzánk. Ajay Kumar Mishma Indiából, az utolsó felszólaló ebben a szekcióban. Tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim! Szeretném őszinte köszönetemet kifejezni, hogy lehetőséget kapok, hogy eh, szólhassak önökhöz. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Gratulálok az Európai Parlamentnek, hogy eh, vendégül látja a tizedik a szemcsúcs részvevőit. És külön köszönöm azt is, hogy eh, a globális felmelegedést választották fő témának, hiszen ez egy nagyon lényeges probléma, amelyel az emberiség szembesül. A jelen fórum előtt szeretném kijelenteni, hogy India elkötelezett a klímaváltozás elleni fellépésben. Számos intézkedést foganatosítottunk már, és fogunk foganatosítani a klímaváltozás által jelentett kihívások leküzdésére, hiszen gazdasági és szociális fejlődésünkre is nagyon nagy hatással van a klímaváltozás. A klímaváltozás csak is közösen oldható meg. Azonban természetesen minden érintetnek differenciált választ kell adni nagyon fontos a klíma igazságosság, ami azt jelenti, hogy a gyenge, sebezhető lakossági rétegeknek kell igazi segítséget adni. Ebben a kontextusban szeretném kiemelni, hogy a filozófiánk az, hogy változtassuk meg a szokásainkat, fogyasztási szokásainkat is. Szeretném felhívni mindenki figyelmét arra, hogy nagyon lényeges a modern technológia megfelelő alkalmazása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Természetesen megfelelő szociális és gazdasági programokkal kell ezt kísérni. Narendra Modi, India miniszterelnöke is említette a klímaváltozás jelentőségét, és rámutatott, hogy a fenntarthatóság erkölcsi felelősség, hiszen a jövő generációk sorsáról döntünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a klímaváltozás hatásait, negatív hatásait mérsékeljük. Ami azt jelenti, hogy környezetbarát technológiákat kell alkalmaznunk. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy csak is multilaterális együttműködéssel és kölcsönös bizalommal és együttműködéssel tudunk sikeresek lenni. A megállapodásunk tükrözi azt a komolyságot, amelyel az országaink fejlett és fejlődő partnerinkhez fordulunk. Ebben az összefüggésben szeretném azt is megemlíteni, hogy nemzetközi mechanizmusokat kell létrehozni. Hiszen csak is megfelelő technológia transferrel segíthetünk a fejlődő országoknak. Ezen kívül nagyon fontos az, hogy megengedhető környezeti technológiákat állítsunk a fejlődő országok rendelkezésére. India minden megtesz annak érdekében, hogy fellépjen a klímaváltozás ellen. Tudjuk, hogy milyen felelősségünk van. India elkötelezett amellett, hogy a gazdaság fejlődése ne álljon ellentmondásban a fenntartható fejlődéssel. India úttörő szerepet vállal ebben a tekintetben. Hiszen eh, szeretnénk a Nemzetközi Napenergia Szövetséget létrehozni. És eh, az egész világban nagyon jó visszhangja volt ennek. Remélem, hogy eh, az eszmecserék, a viták nagyon gyümölcsözőek lesznek, és közelebb visznek minket a klímaváltozás negatív hatásainak leküzdéséhez. Hiszen nagyon fontos, hogy a következő generációk egy jobb földön élhessenek. India की संस्कृति हमेशा से रही है सर्वे भवंती सुखना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 Sajnálom, hogy hindi tolmácsolásunk nincs, de nagyon szépen köszönöm Kumar Misra úr. Néhány bejelentésem is van, mielőtt áttérünk a vita kevésbé formális részére. Örülök, hogy bejelenthettem, hogy a, megtárgyaltuk a végső nyilatkozatunk szövegét, amelyet holnap a záró szekció előtt fogadunk el, 12 óra előtt. Tehát eléggé összetett munka volt, és nagyon örülök, hogy egy nagyon jó nyilatkozatot sikerült összeállítanunk. Szeretném azt is elmondani, hogy a felszólalók az ASEP 10-es honlapján publikálhatják felszólásaikat, amennyiben szeretnék. A titkárság foglalkozik majd ez lehet elektronikus formában, de lehet nyomtatott formában is beszkennelve, amit jobbnak tartanak, de jó lenne, hogyha a kiváló beszédeknek nyoma maradna. Most Bogdan Borusevics urat szeretné megkérni, a lengyel szenátus alelnökét, hogy szóljon hozzánk, utána pedig kérem, használják ki felszólalóink szakértelmét, és tegyenek fel nekik kérdéseket. Borusevics úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok felszólalásra. És senki sem kérdőjelezte meg korábban a Párizsi megállapodást. De most nagyon, egy nagyon fontos állam kérdőjelezte meg. Nem nyitottuk meg újra a vitát, arról, hogy hogyan lehet a különféle nemzeti érdekekből egy közös érdeket létrehozni. De most nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy fontos ország saját érdekeit, a közös érdekek elé helyezi. Szeretném kijelenteni, hogy Lengyelország széndiokszid kibocsátásait csökkentette és üvegházhatású gázok kibocsátását is csökkentette. Ez óriási siker, hiszen a mi gazdaságunk alapja a kőszén és a barnaszén elsősorban. Tehát olyan helyzetben vagyunk, hogy modernizálnunk kell gazdaságainkat, hogy modernizáljuk az energiatermelésünket, egyidejűleg pedig zöld energiaforrásokba is beruháznunk. De a lengyel energiamix körülbelül 80%-ban kőszénből és barna szénből áll. Tehát 80%-ban szén alapú az energiatermelésünk. Itt elsősorban a elektromosságra gondolok, az áramtermelésre gondolok. Közép-Európában, Lengyelországban hasonlóan, ahogy a finn elnök asszony mondta, látjuk a klímaváltozás hatásait. Hiszen világosan növekedett a hőmérséklet Lengyelországban. Észak és dél Lengyelország között több száz kilométer van, és látjuk az elmúlt 20-30 évben a hőmérséklet emelkedését. Szélsőséges időjárási viszonyok vannak Lengyelországban, ilyenek korábban nem voltak. Ez pedig európai szinten nem szokásos. Ázsiai szinten eh, előfordulnak tornádók, Európában nem. Nagyon erős szél volt Lengyelországban, és két éve Észak-Lengyelországban erdőket tarolt le a viharos szél. Tehát első kézből tapasztaljuk a klímaváltozást. Most nyáron, ugyanúgy, mint máshol Európában, óriási kánikula volt, a hőmérséklet 30 fokot ért el. Úgy tűnik, hogy Lengyelország mediterrán országgá vált. És mindenek a következménye az, hogy bár a múltban is voltak olyanok, akik megkérdőjelezték a széndiokszid kibocsátás csökkentésének a jelentőségét, ma már ilyen nincs. Ma már senki nem kérdőjelezi meg. És minél többet halljuk a problémákat, megjelenik néhány fejlett ország, amelyik megint megkérdőjelezi a helyzetet. Hogyha ebbe az irányba fordulunk el, akkor mindent elvesztünk, amit eddig létrehoztunk, amit eddig elértünk. És nem tudom, hogy akkor hol leszünk húsz év múlva. Thank you very much, Mr. Borusevic. Köszönjük szépen Borusevics úrnak, most pedig szeretném megkérdezni, hogy az ázsiai delegáció közül valaki szeretne hozzánk szólni, mert most egy másik európai képviselő jelezte, hogy hozzászólna, ismét egy lengyel képviselő, de örülnék, hogy az ázsiai delegációk is szóra emelkednének. A Fülöp-szigetekről érkeztem. Csak szerettem volna elmondani, hogy az éghajlatváltozás szempontjából nagyon fontos, hogy a vállalásainknak megfelelően cselekedjünk. Az éghajlatváltozás elérkezett, itt van, és nem fogunk tudni megoldást találni, hogy az országok nem fognak össze és nem hajtják végre a megállapodásokat. Konkrét helyi beavatkozásra van szükség az egyes joghatóságaink területén. Egy ország környezetre gyakorolt hatása globális hatásokat is kiválthat. A Fülöp-szigetek a globális kibocsátásnak csak 0,038 ezret százaléka 0,038 ezrelékét teszik ki a globális kibocsátásoknak, mégis a Fülöp-szigetek az ENSZ globális indexe szerint az egyik leginkább érintett ország az éghajlatváltozás szempontjából. 1970 és 2014 között itt volt legérezhetőbb az éghajlatváltozás hatása. Az elmúlt évek során olyan súlyos katasztrófák érték az országunkat, amelyekről korábban nem hallhattunk. 2006-ban 10 nap alatt annyi eső esett, hogy egy hatalmas földcsúszamlásra került sor, ami egy egész falut maga alá temetett, és több mint ezer embert ölt meg, ezer ember életét követelte. 2009-ben pedig áradásokra került sor, amelynek során, amelyek során több mint 400-an vesztették életüket. Ugyanebben az évben volt egy súlyos trópusi vihar is, amely 24 óra alatt nagyon súlyos károkat okozott, és amelynek 464-en estek áldozatául. 2011-ben volt egy újabb trópusi vihar, amely hatalmas áradásokat okozott egy Fülöp-szigeteki városban, és ennek több mint ezeren estek áldozatául, és hatalmas károkat okozott ez is ismét csak. Egy évvel később érkezett a Pablo tájfun, amely nagyon súlyos károkat okozott úgy szintén, és 1067-en haltak meg. Egy évvel később érkezett a legsúlyosabb csapás, egy hatalmas tájfun példátlan károkat okozott, 90 milliárd pesos értékben okozott károkat, és több mint 1600-an vesztették életüket. Példátlan katasztrófákat tapasztaltak, tapasztalt meg az országunk az elmúlt évek során összességében közel 11 ezeren haltak meg a e katasztrófák miatt. És még egyszer hangsúlyozom, a Fülöp-szigetek a világ üvegházhatású gázkibocsátásának mindössze 0,038 ezrelékéért felel, miközben mi szenvedjük el az éghajlatváltozás legsúlyosabb következményeit. Tehát az egyes országok klímapolitikája globális következményekkel jár ezért elengedhetetlen, hogy mindenütt konkrét, kézzelfogható, helyi eszközöket ragadjunk meg, és lépéseket tegyünk. Az Ázsia-Európa csúcs a legjobb fórum arra, hogy közösen megvitassuk a helyi éghajlatvédelmi lépéseket. Nagyon hálásak vagyunk, hogy a konferencia részesei lehetünk, és mindenképpen megvalósítjuk a helyi fellépésünk során az itt megállapodottakat. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kollektív céljainkhoz igazítsuk a hazai, illetve országos éghajlatpolitikai fellépésünket, és persze meg kell felelni a párizsi megállapodásoknak is. Nagyon fontos, hogy minden ország így tegyen. És, en, és ennek köszönhetően remélhetőleg sikerül az iparosodás előtti szinthez mérve másfél Celsius fok alatt tartani a globális felmelegedést. Ez elengedhetetlen a Fülöp-szigetek és hozzá hasonló országok számára. Az éghajlatváltozás itt van, ez a közös ellenségünk, csökkentenünk kell az általa okozott hatásokat, károkat, és fontos, hogy támogassuk egymást ebben. Köszönöm. Thank you for sharing that, uh, Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk ezeket a nagyon sajnálatos, tragikus tapasztalatokat a Fülöp-szigetek részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék hozzászólni, ha lehet. Kérdése van? Mert még ketten jelezték, hogy szeretnének hozzászólni. Egy nagyon-nagyon rövid kérdésem van, igen. Amikor egy olyan hatalmas feladattal szembesülünk, mint amilyen az éghajlatváltozás, amely nagy mértékben veszélyezteti a jövőnket is, Nos, tartok tőle, hogyha így folytatjuk, mint eddig, akkor száz év múlva ez a bolygó már nem lesz élhető. Sokszor azonban nem említjük meg, hogy mennyire fontos, hogy betartsuk a vállalásainkat. a legkisebb mennyiségű kibocsátás is hatalmas károkat okoz az éghajlatban. A gazdagabb országokban a lakosok gyakran több gépjárművet is használnak, Egyszerűen kizsákmányoljuk a földet. Ezeket a dolgokat meg kell beszélni, meg kell vitatni. Lehetőségeinken felül élünk, kizsákmányoljuk a bolgó, bolygót, és ezt is szóvá kell tenni, amikor az éghajlatról beszélünk. És bele kell, igenis bele kell gondolni, hogy sokan közülünk szintén hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz. Köszönöm szépen. Ez talán egy olyan ügy, amelyet érdemes lesz a délutáni panelek során megvitatni. Megragadnám a lehetőséget, hogy megemlítsem, hogy az indiai kongresszustól is érkezett egy delegáció, amely a karzaton foglal helyet. Egy hetet töltenek itt az Európai Parlament munkájának megismerésével, főként az Európai Parlament adminisztrációját kívánják megismerni. Úgy tudom, hogy ez egy éves esemény, amelyen részt vesznek, úgyhogy köszönöm, hogy itt vannak, szeretettel üdvözlöm Önöket. Még ketten kértek szót, és azt hiszem, hogy többre nem is lesz időnk. Az olasz szenátustól Giampolillo úrnak adnám meg a szót, és tényleg kérek mindenkit, hogy hozzászólását korlátozza két percre, mert utána fényképezkedni fogunk, majd következik az ebéd. Sí, grazie. Köszönöm. Lelo Csámpolelónak hívnak, üdvözlök mindenkit. Gyakran megfeledkezünk arról, hogy a világban a környezetszennyezés legfontosabb oka, és emiatt ugye a klímaváltozás oka is, az állattenyésztés. Hús célú állattenyésztésről beszélünk, és a tejtermelő állattenyésztés is ide tartozik. És ugye itt vegyük figyelembe a tejtermékek teljes körét, a sajtokat, az egyéb tejtermékeket nagy örömömre szolgál, hogy Kína fontos pozitív adatokat osztott meg velünk. De azért szeretnék a felszólásomban arra emlékeztetni, hogy pontosan Kínában, de persze az egész világban ez a helyzet. Több mint 700 millió sertést tartanak. Ez gyakorlatilag a teljes világ sertés tenyésztés 50%-át képviseli. Ez több, mint a felét okozza az üvegházhatású gáznak a World Watch magazinben is megjelent Robert Guland és Jeff Halang tudósok írták meg a cikket erről a témáról. Több mint 30 milliárd tonna széndiokszidról van szó, aminek a fele az állattenyésztésből származik. A Greenpeace nemrég felvetette ezt a témát. Az állatenyésztés véleményük szerint egészségügyi problémákat is okoz az antibiotikumoknak való ellenállás területén. A Greenpeace azt javasolja, hogy fenntartható mezőgazdasági termelésre kell áttérni, és azt is javasolja, hogy az állattenyésztési támogatásokat meg kell szüntetni, hiszen az állattenyésztés hozzájárul a lég és a víz szennyezéshez is, nátrium, foszfor, ammoniák, sőt a 2,5-es méret alatti porszemcsék kibocsátása is jelentősen szerepel innen. A európai betegség megelőző központ megállapította, hogy az antibiotikumoknak való ellát, ellenállás az egyik legnagyobb fenyegető tényező az egészségügy területén. Péter Smith professzor és Korszé Egyetemről azt mondja, hogy az állati eredetű termékek kínálatát csökkenteni kell, és ezt már a tudományos világ megerősíti. Csak hogyha a hús és a tejtermékek jelentős csökkentését el lehet érni, csak akkor lesz megfelelő a mezőgazdaság és az élelmiszergyártási helyzet a jövőnek. Természetesen én remélem, hogy fokozatosan az egész világon föl lehet számolni a hús és a tejtermékek fogyasztását, mert bebizonyítást nyert, hogyha 100%-ban növényen alapul az élelmezés, akkor az semmilyen problémát nem okoz, sőt pozitív az egészség szempontjából. Tehát csak hogyha csak így tudjuk jelentősen csökkenteni a szennyezést, és főleg elsősorban az állatjólétet, de másodszorban az emberi egészségügyet is ezt szolgálja, és főleg persze a világ egészségét szolgálja. Köszönöm szépen! Megerősíthetem, hogy ez a vita már folyik, legalábbis Európában. A világ szintjén ki kell vezetni a túlzott állati termékek használatát azért, hogy az élelmiszerbiztonságot garantálni lehessen. Még egy valaki kért szót környezeti bizottság képviseletéből a lengyel szenátusból Aram Garera képviselő. Kérem, hogy két percre korlátozza a felszólalását, mert utána le kell, hogy zárjuk ezt a szessziót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos ez a mai vita, és nagyon fontos dolgokról tárgyaltunk, a Párizsi megállapodásról, és ez volt annak a kezdete, hogy megállapodjunk multilaterális szinten. Ez rugalmasságot is jelent a kibocsátás csökkentés érdekében. Lengyelország aktívan csökkenti az üvegházhatású gázainak a kibocsátását. Ezt az előtte felszóló lengyel kollega már mondta is. 30%-kal csökkentettük a kibocsátásokat, míg a kiotói cél 6% volt. Tehát büszkék lehetünk arra, amit tettünk. Azonban a gazdaságunk miatt, a technológia és a természeti kincsek miatt még igenis van lehetőségünk, hogy tovább csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. De azt is figyelemben kell vennünk, hogy a fosszilis üzemanyagok is nagyon fontosak az energia termelésünk számára. Tehát nagyon fontos az, hogy úgy érjük el az energia átállást, hogy ne ártsunk a gazdaságnak, hiszen függünk a szerves energiahordozóktól, és egyre inkább alkalmazzuk a szélenergiát, vízenergiát, a napenergiát, hogy egyre jobb eredményeket érjünk el a klímaviszonyok között. Szeretnék még utalni arra, hogy Lengyelországban egy tiszta levegő törvényt hoztunk létre, és 20 milliárd zlotit fogunk erre költeni az elkövetkezendő 10 évben. Nagyon fontos az együttműködés a klímaváltozás során. Hiszen eh, nagyon fontos az, hogy eh, megfelelő módon éljünk a lehetőségeinkkel. És ehhez pedig mindenkinek tisztességes eh, célokra van szükségünk, és tisztességes bánásmódra. Európai szinten igazából nem látjuk a megfelelő szolidaritást. És nagyon fontos alkalom van most, hogy itt vagyunk, és megtárgyaljuk a további kibocsátás csökkentés sorsát. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most úgy gondolom, hogy lezárhatjuk ezt a szekciót. Nagyon jó fókuszált eszmecserét tartottunk az ASEP 10 fő témájáról, a klímaváltozás és a fenntartató fejlődés. Rengeteg eh, ösztönzőt kaptunk, és a három órás szekció munkákban remélhetőleg nagyon élénk vita lesz majd. Szeretném mindenkinek megköszönni a hozzászólását, Remélem, hogy a munkacsoportokban is ilyen aktívak lesznek. Most azt javaslom, hogy készítünk egy családi fotót, egy hagyományos családi fotót. Lemegyünk innen, és egy kicsit a plenáris terem közepe felé mozdulunk el, és egy órakor pedig a Jehudi Menuhin csarnokban nagyon ázsiai név. Ebéd lesz. Itt van az épület első emeletén, és mindenki felfrissítheti magát a három órakor kezdődő délutáni szekcióra. Köszönöm szépen! I thought I was co-chairing. I think you can go to co-chair tomorrow. Oh, okay, no. Yeah, yeah, because